Az elnök Jó reggelt kívánok! Kollégák, a mai ülésnapot ezennel megnyitom. Azzal kezdem, hogy az első szavazási kört megnyitom, de mielőtt elkezdenénk a szavazást, szeretném megadni a szót vince laurent úrnak aki az eljárási szabályzat fifty nine cikkének negyedik bekezdése értelmében kván felszólalni az európai polgári kezdeményezés gyűjtési ellenőrzési és vizsgálati szakaszának határidejével kapcsolatban a covid nineteen járványra tekintettel meghatározandó ideiglenes intézkedések tárgyában intézményközi tárgyalások céljából és azért hogy az ügyet a bizottsághoz visszautalják. képviselő úr öné a szó. Jó reggelt kívánok, köszönöm a szót, elnök asszony. I would like to ask the House to agree that after the vote... Azt szeretném, hogy ha a határidőket amelyet a 788-as rendelet eh, előír a polgári kezdeményezéseknél, eh, visszautalnánk eh, az 59-es cikk alapján az AFKO bizottsághoz további tárgyalásra. A képviselő úr kérelemről, kérelméről a bizottság javaslatáról tartott zárószavazás után szavazunk, tehát utolsó szavazási pont lesz és ezzel a szavazást megnyitom a szavazás nine órától ten óra fifteen percig tart a szavazás módja ugyanaz mint ahogy az elmúlt napokon tegnap is volt felhvom a figyelmet hogy az összes szavazás név szerinti szavazás lesz és a képviselők a plenáris ülés weboldalán közzétett dokumentumban ellenőrizhetik szavazataikat és a szavazás végeredményét szavazatindoklásra a kivételes helyzet tekintettel csak rásban kerülhet sor és kivételesen maximum four hundred szavas szavazatindoklásokat fogadhatunk el. akkor ezennel a szavazás első körét megnyitom ten óra fifteen ig lehet szavazni a szavazások eredményét thirteen óra thirty perckor fogjuk bejelenteni. köszönöm szépen. az első napirendi pont megvitatására kilenc óra fifteen perckor kerül sor a következő ten percre az ülést felfüggesztem és újrakezdjük ten perc múlva. köszönöm szépen. jó napot kívánok. a parlamenti ülést ezennel megnyitom. a következő napirendi pontunk a bizottság nyilatkozata nagyarányú földszerzés és erdőirtás amazóniába. szeretném felhívni a kollégák figyelmét hogy a rendkívüli eljárási szabályok miatt catch the eye t azonnali kérdésre illetve kékkártyás kérdésre nincsen lehetőség. köszönöm szépen és akkor először szeretném megadni a szót mickiewicz úrnak a bizottság képviseletében. öné a szó mr president honourable members the amazon is. elnök úr tisztelt képviselők! az amazonas páratlan térség és egyedülálló szerepet játszik a biodiverzitás, az éghajlat és a bolygó szempontjából. Ugyanígy létfontosságú az őshonos népek számára, hiszen ez az otthonuk és a megélhetésükért, valamint hagyományos kultúrájuk szempontjából is rá vannak utalva. Az Amazonas medencéjét fenyegető kihívások sokoldalúak, sokrétűek és szoros regionális együttműködést tesznek szükségessé a környező országok között. Ezen kihívások környezeti dimenziója alap, alapvetően összekapcsolódik gazdasági, társadalmi aspektusokkal, mint a széleskörű szegénység, az emberi jogok megsértése, a korrupció, migráció és egyéb problémák. A helyi közösségek és őshonos népek lakóhelye a, az a térség, ahol a biodiverzitás a legjelentősebb a világon, az őshonos népeket ezért be kell vonni a megoldásba. Az erdőírtás problémáinak kezelése kulcsfontosságú nem csak azért, hogy a globális biodiverzitás elvesztése és az éghajlat változás ellen küzdjünk, hanem a fenntartható fejlődésért és a szegénység felszámolásáért is. A zöld megállapodás és az új biodiverzitásról szóló stratégiában az Európai Unió elkötelezte magát az erdőírtás elleni küzdelem mellett. Készek vagyunk arra, hogy nemzetközi szerepet töltsünk be, és felhasználjuk a kereskedelmi politikát és a fejlesztéspolitika eszközeit is. Globális szinten az Európai Unió egy globális, egy nagyra törő globális keret kidolgozásáért fog munkálkodni, annak érdekében, hogy ellenállóak és kell, legyenek és kellő védelmet kapjanak az erdők. Konkrét célokat szabunk az elsődleges erdők elvesztésének megakadályozása érdekében összhangban az EU biodiverzitásról szóló stratégiájával. Továbbra is támogatni fogjuk az erdőírtás elleni fellépéseket, ez része a párizsi megállapodásnak is folyamatosan elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a nemzeti hozzájárulásokat is fenntartsuk, és folyamatosan támogassuk a nemzetközi kezdeményezéseket az erdők pusztulásának megakadályozása érdekében. Ami az EU politikákat illeti, számos cselekvésen dolgozunk, hogy az erdőírtás része legyen annak a közleménynek, amely által nyomon követjük a 2019. júliusában elfogadott anyagunkat. A tavalyi közlemény fényében 2021-ben az Európai Bizottság egy jogalkotási intézkedést és egyéb intézkedéseket is foganatosít, az erdőírtásból származó termékek visszaszorítása érdekében. Jelenleg folyik az ehhez kapcsolódó hatásértékelés. Az eszközök között szerepelhet az ágazat önkéntes elkötelezése, elköteleződése, a címkézés, hasonlóan az illegális halászatról szóló európai kezdeményezéshez. Kétoldalú megállapodások is lehetségesek. Örülünk a parlament kötelezettség vállalásának az erdőirtás témájában, és várjuk Burkhardt képviselő saját kezdeményezésű jelentését, amelyet majd, ha elfogadnak, ezt körültekintően értékelni fogunk, hogy megoldjuk az erdőírtás problematikáját, a magánágazattal is fokozottabban együtt kell működnünk azért, hogy az Európai Unió a fenntartható források biztosítása érdekében megkapja az ágazat elköteleződését is. A bizottság egy új kezdeményezést is előterjeszt 2021-ben a fenntartható vállalati felelősségvállás és irányítás témájában. Itt a kellő gondosság elvét fogjuk előmozdítani az ágazatban. Egyéb fellépések között szerepel egy több érintett felett befonó platform létrehozása. Ez októberben fog először ülésezni, és egy európai megfigyelő központot is szeretnénk, amely által a globális erdőításról adatokat tudunk rendelkezésre bocsátani. Az EU kész arra, hogy a partnerországok erőfeszítéseit is támogassa a térségben, az emberi jogok, belétve az őshonos és helyi közösségek jogai, valamint a környezetvédelem, ezek az Európai Unió értékei között szerepelnek és befolyásolják az érintett országokkal való kapcsolatokat is. Ezeket a problémákat éppen ezért a politikai párbeszéd és együttműködés során felszoktuk vetni rendszeresen. Ugyanígy aktívan szerepet vállalunk számos egyéb érdekelt féllel, helyi, kormányzók, helyi kormányzatokkal, a civil társadalommal, illetve vállalkozási, szervezet, vállalkozási szövetségekkel. A párbeszéd a siker kulcsa, a térségbeli országokkal való együttműködés egy további formája annak, hogy a nemzetközi kötelezettségvállalás terén előre lépjünk az éghajlatvédelem és a környezetvédelem terén a fenntartható fejlődés érdekében. Az Európai Unió a kiváltó okokat szeretné kezelni a fejlesztési segítségnyújtás során. A földhasználat, az őshonos népek helyzetét illetően 266 millió euró támogatást nyújtunk. A biodiverzitás védelme, valamint az erdőírtás elleni küzdelem jó kormányzást tesz szükségessé, és kéz a kézben jár azzal, hogy a helyi közösségek és népek megélhetését javítani kell, a jogaikat tiszteletben kell tartani. Ez a fenntartható fejlesztési megközelítés szerves részét képezi a fejlesztési együttműködésnek. A 169-es eh, egyezmény a Nemzetközi Munkajogi Szervezet részéről, és az ENSZ is meghatározott eh, vonatkozó alapelveket. Végül az emberi jogi eszközöket is eh, mozgósítottuk az őshonos népek jogainak és a környezet védelmének érdekében, de sajnos ezek a problémák gyakran jelentkeznek az Amazonas térségében. Szeretnék önökkel szorosan együttműködni ebben a nagyon fontos kérdésben. És akkor az első hozzászóló az Európai Néppárt nevében McGuinness képviselő asszony, öné a szó. Thank you, President, and thank you. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm, biztos úr, a jövő iránti elkötelezettségét. De valójában volt már ilyen vita a múlt nyáron, amikor égett az Amazonas, és annak ellenére, hogy nagy szavakat lehetett itt hallani, igazándiból semmi nem változott, ezért is beszélünk most megint az erdőírtásról, illetve a nagy arányú földszerzésekről. Továbbra is aggódunk azért, hogy a kereskedelmi mezőgazdaság, illetve a bányászat miatt írtják az erdőt, és a brazil kormány döntései továbbra is ösztönzik azt, hogy további erdőterületeket pusztítsanak el. És ne felejtsük el ennek az egész dolognak a mértékét sem, hiszen itt 60 millió hektárról van szó. Egy új klímatörvényen dolgozunk itt, klímasemlegességről 2050-ig, erről van szó, ambíciót akarunk mutatni és vezető szerepet játszani, de ezt egyedül nem tudjuk megtenni. A COVID-19 miatt idén 7%-kal fognak csökkenni a világ kibocsátásai, de Brazíliában 10%-kal növekedni fognak a kibocsátások az erdőírtás miatt. Az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás ratifikálása továbbra is napirenden van, és mi pedig aggódunk amiatt, hogy a szója és marhahús előtt megnyíló piacoknak hatása van az erdőírtásra is. Annak ellenére, hogy a bizottság azt mondja, hogy e a megállapodás Brazíliát arra ösztönzi, hogy betartsa a párizsi megállapodást. De aki üvegházban lakik, az ne dobáljon köveket, mi is e, a probléma részei vagyunk. Proteinre van szükségünk, például az állati takarmányokhoz, amelyet Brazilországból, Brazíliából szerzünk e, be. Miközben miközben nem tudjuk ellenőrizni azt, ami Európába bejön a biodiverzitás stratégia, illetve a kereskedelmi stratégiának a felülvizsgálata az ellátási lánc komplexitását kell, hogy megvizsgálja, illetve azt az ellentmondást, ami feszül a klímapolitika, az agrárpolitika és a kereskedelempolitika között. Kezdő hozzászóló Van Brem képviselő asszony a szocialisták és demokraták képviseletében. Öni a szó. Thank you very much, Chair, and thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos úr. Üdvözlöm a bevezetést, és meg kell, hogy mondjam, hogy én nem vonom kétségbe ennek a bizottságnak azt a szándékát, hogy az éghajlatváltozást, illetve az erdőírtást szeretné megelőzni. De ha a célunkat el akarjuk érni, akkor az Amazon őserdő kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a küzdelemben. Ez a legnagyobb szén befogója a bolygónak, és megváltozik a helyzet, hogyha nem lépünk fel határozottan 2030-ig, akkor az Amazon őserdő szén kibocsátó, széndiokszid kibocsátóvá válhat ahelyett, hogy elne, elnyelni ezt a gázt. Tehát nagyon-nagyon komoly a helyzet, kollégák, és ezért kell határozottan fellépni. Egyelőre nem reménytelen még a dolog. Tavaly beszéltünk már az erdőtüzekről az Amazonason belül, és hadd mondjam, hogy a helyzet hónapról hónapra romlik. És még csak el sem kezdődött az erdőtüzek időszaka, ahogy említették, az erdőítás 80%-a a mezőgazdasághoz kötődik, és persze az európai fogyasztáshoz, tehát nekünk is van itt házi feladatunk. Kedves kollégák, nagyon is oda kell figyelnünk, mert a Bolsonaro kormány a COVID-19 válságot arra használja fel, hogy újabb és újabb deregulációt valósítson meg a környezetvédelmi politikában. A kormány Tudjuk, hogy a környezetvédelmi hivatal tűzmegelőzésre vonatkozó költségvetésének 30%-át zárolta, és a Környezetvédelmi Intézet ellenőrizné ugye az illegális fakitermelést is. Tudjuk, hogy az űrügynökség vezetőjét is kirúgták, mert az ügynökség adatokat gyűjtött az erdőításról, tehát egész egyszerűen elfogadhatatlan ez a helyzet és elfogadhatatlan a nagyarányú földszerzés is. Az Európai Bizottság egy évvel ezelőtt írt egy megállapodást alá a Mercosur országokkal a kereskedelemről, és ebben szerepelt egy úgynevezett kötelező fenntarthatósági követelmény, és a bizottság mindig azt mondja, hogy igen, ez a fenntarthatósági fejezet a biztosítékunk az Amazonas őserdő megőrzésére. Hát ezt el tudjuk hinni önöknek, vajon elhiggyük önöknek, amikor egy évvel az aláírás után ennyire romlik a helyzet? Tehát ennek a parlamentnek valódi, kézzelfogható biztosítékokat kell kérnie az Amazonas őserdő megvédésére. Ez kulcsfontosságú az eszmecserében a szabadkereskedelmi megállapodásról. Hadd fogalmazzak világosan, kollégák. Semmilyen keres- szabadkereskedelmi megállapodásról nem lehet szó, ha nem lépünk fel az éghajlatváltozással szemben. Hogyha szeretnének a partnereink lenni, a világ többi országai szeretne a mi partnerünk lenni, akkor tessék, ezt is el kell fogadni, hogy az éghajlatváltozás a jövőre vonatkozó vonatkozó politikákat elfogadják. Hadd fogalmazzak nagyon világosan e témában. A következő hozzászólónk Kányász képviselő úr a Rínyú képviseletében. Öné a szó, képviselő úr. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Az Amazonászt nagy fenyegetés érte az erdőírtás, az a mezőgazdaság, illetve az állattenyésztés érdekében, valamint a bányászat az, ami felelős az egyre nagyobb méreteket öltő erdőírtás miatt. Mi azonban a legjobb stratégia arra, hogy visszafordítsuk ezt a folyamatot, amely az éghajlatot, éghajlatot, a biodiverzitást és a fenntartható fejlődést, valamint az ott élő népek jogait sújtja hogyha paternalista, neokolonialista megközelítést alkalmazunk, ez az egyik megoldás, vagy egy olyan stratégiát dolgozzunk ki, amely forrásokat biztosít, együttműködést és tiszteletben tartja a a térségben élőket. Valódi hatást szeretnénk kiváltani, ebben az esetben együtt kell működnünk a megállapodások, kötelezővényű megállapodások útján. Ez az, amire törekszik a parlament, a térségbeli kormányokkal együttműködve. Nem szeretnénk, hogy helytelen irányba haladjanak. Ugyanakkor az Amazonas térségében az országok, amelyek aláírták a párizsi megállapodást, őket támogatnunk kell. Vannak ott nemzeti kezdeményezések annak érdekében, hogy küzdjenek ezen jelenségekkel szemben, mert ennek óriási a társadalmi ára is. Ugyanígy támogatnunk kell a környezetvédőket, a társadalmi szervezeteket, az országokat, hiszen az országok nem csak a kormányok, a, probléma, a kormányok aztán eltűnnek, viszont a problémák továbbra is fennmaradnak, és éppen ezért a közös célunk érdekében együtt kell működnünk. A leghatalmasabb eszköz éppen ezért a társulási és együttműködési megállapodás. Így tudunk legjobban együttműködni partnereinkkel, az Európai Unió, a Mercosur országaival, a fenntartható fejlődés, valamint a környezetvédelem érdekében. Be kell tartani a párizsi megállapodást, amely kötelező érvényű tisztelt kollégák demagógiával vagy ideológiával nem fogjuk feltartóztatni a bányászatot, a földharácsolást vagy az erdőírtást forrásokra van szükség, megállapodásra és párbeszédre. Köszönöm. Következő hozzászóló Benyú képviselőtársuk, az Identitás és Demokrácia képviselőcsoportjából képviselő asszony a szó. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban az Amazonas térségében az erdőírtás továbbra is rekordméretű, és ez jogosan eh, indulatokat kelt itt is. A trópusi esőerdőket sújtja leginkább az erdőírtás, legyen az természetes vagy akár ember által okozott. Amíg az önök bizottsága vitázik erről a témáról, azt láthatjuk, hogy a mezőgazdasági földterületek Európában egyre inkább csökkennek, mint Franciaországban, már csak 54%-ot tesznek ki, míg a mesterséges földek már 10%-ot. Ez kinek a hibája? Az önök hibája és az önök mezőgazdasági modellje okolható. Ha van is okunk arra, hogy bíráljuk a brazil kormány hozzá állását, a mi felelősségünk elől sem fordulhatunk el. Hogyan háborodhatunk fel a harmadik országok gyakorlatai miatt, amikor az európai importok pontosan ezt az importált erdőirtást támogatják? az Európai Unió közvetlenül kihat az importra azáltal, hogy szójatermékeket, pálmaolajat vagy kaucsukot importál. Ami pedig a földszerzéseket illeti, ennek egyértelmű az oka a mezőgazdaság globalizációja. A szója 20 éve motorja az erdőírtásnak, különösen az Amazon térségében, a szója termelés 70 90 százalékát a világon a tenyésztett állatok táplálására használják fel, és ezt nem felvásárolja ezt az agrár, élelmiszeripar és a nagykereskedelem. Ez a fajta modell a szerződések egyik pillére, mint például a szégyenletes Mercosur megállapodásé. Hogyan lehet aggódni az erdőítás miatt, amikor pont a Mercosur megállapodás kedvez az ilyen gyakorlatoknak? A holland parlament éppen ezért le is szavazta, és ennek nagyon örülök. Az Európai Unió Dél-Amerikából több mint 300 ezer tonna húst szeretne importálni, csökkentett vámokat alkalmazva, és az önök európai hozzáállása nem csak a termelőknek, hanem a környezetnek is árt. Éppen ezért önök végzetesen ennek az erdőírtásnak egy láncszeme. Hogyan háborodhatnak fel ez en helyzet miatt, amikor önök közül sokan szolgalelkűen aláírják ezeket a szabadkereskedelmi megállapodásokat, amelyek aztán előidézik az erdőírtást? Lépjünk ki a szabadkereskedelmi megállapodásokat, megállapodásokból, és védjünk egy olyan modellt, amely inkább a helyi termelésnek kedvez. Ne vásároljunk, ne importáljunk olyan termékeket, amelyek olcsóbbak, mint azok, amelyeket itt termelünk. És hagyjunk fel ezzel a szélsőséges liberalizációval, térjünk át egy etikus modellre. Következő hozzászóló Kavazzini képviselő asszony a zöldek képviseletében. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos úr. Először is szeretném a szolidaritásomról biztosítani az Amazóniában élőket, illetve Brazília lakosságát a COVID-19 miatt átélt veszteségek miatt. Milyen borzalmas hallani, amikor egy miniszter azt mondja, hogy a környezetvédelmi intézkedéseket fel kell számolni. Márpedig ezt mondta az illetékes brazil miniszter egyszer eh, az erdőírtások növekednek, ez eh, kormányzati döntések hatása és eredménye. Az ellenőrző intézményeket leépítik, a bírságokat visszavonják, és ha ez nem lenne elég, akkor a Bolsonaro törvény egy olyan, egy Bolsonaro kormány egy olyan törvényt akar hozni, amely a földszerzést könnyűvé teszi az Amazon vidékén, és ezt a kongresszus támogatja. Én felszólítok mindenkit, hogy lépjünk fel a destruktív politikák ellen, és a brazil kongresszusi képviselőket szeretném felkérni arra, hogy álljanak állnak ellent ennek a törvényjavaslatnak. Nekünk természetesen itthon is van szerepünk. A brit szupermarketek például bolykotálni készülnek a brazil termékeket, hogyha ezt a törvényt elfogadják. 300 ezer ember írta alá Németországban az elmúlt héten azt a petíciót, amely ugyanerre irányul a Mercosur megállapodás meghalt, legyünk e felől, kétségünk se férjen ehhez. Már eddig is nagy volt az ellenállás, de így a brazil politika közepette nem látom esélyt. Következő képviselő az Európai Konzervatívok és Reformerek képviseletében Dzsambaszki képviselőtársunk önégazó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A tolmácsolással valamilyen technikai probléma van, nem érkezik a csatornán a tolmácsolás. Амазонка. Нека ви напомня, уважаеми колеги, река Амазонка не минава през нито една държава член на Европейския съюз, в която... Проблема van a tolmácsolással. Нека ви напомня, уважаеми Okay, uh, uh, Madam, Chair, I will for translation for a little bit. Tehát akkor ellenőrizzük a tolmácsolást? Elnök asszony, tudom, hogy nincsen tolmácsolás. Eno, dve, tri, proba, četiri, pet, proba, Oké, <laughs> okay, good. 1, 2, 3, 1, 2, 3, próbáljuk akkor, hogy működik-e. Köszönöm szépen, elnök asszony, akkor újra fogom kezdeni az elejéről. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy a legrosszabbkor érkezik ez a vita. Az Európai Parlament erről vitatkozik, miközben több ezren vesztik el a munkahelyüket, cégek húzzák le a rolót, emberek tüntetnek az utcán, és az Európai Parlament az Amazon őserdőről és az Amazon folyóról beszél. Az Amazon az, az Európai Unió egyik tagállamán sem folyik keresztül, és az európai adófizetők adója nem jut el az Amazonas régióba. Ez egy teljesen használhatatlan, felesleges vita. Vitatkozhatnánk arról is, hogy van-e a Marson víz, mert ez is egy érdekes kérdés, ezt is felvehetnék a napirendre arról beszél mindenki, hogy világos gondolatokra van szükség, na de hát mi van a levegő szennyezéséről, a légszennyezésről miért nem beszélünk? Kamionok ezrei haladnak az európai utakon és szennyezik az európai levegőt. A nagypártoknak kellene együttműködniük, és ezzel a témával kellene foglalkozni, nem pedig más kontinenseknek leckét adni abból, hogy hogyan szüntessék be a légszennyezést. Tehát, hogyha önök a légszennyezés mellett szavaznak, akkor bizony hallgatniuk kellene az Amazonas esetében. És az őserdőről nagyon sok mindent hallottunk, a fehér emberek előjoga, hogy nekünk elnézést kellene kérni a gyarmatosítás miatt, és így tovább, és így tovább. Hát kedves kollégák, ha úgy gondolják, hogy állandóan megalázzák magukat, és mindig bocsánatot kérnek, és ez a másik fajta rasszizmus szavazatokat hoz önöknek, és megpróbálnak barbár cselekedeteket megmagyarázni, hát nem fognak ettől szavazatokat kapni el fogják veszíteni a szavazatokat, és a történelem mindig megmutatja, a múltban is megmutatta, ne felejtsék el a vörös zászlót, a sarlóval és a kalapáccsal, először minden tökre, tökre tesznek, elveszik a személyi tulajdont, nézzék meg a bolsevi Oroszországot, nézzék meg az én hazámat, úgyhogy ne felejtsék el, nem fognak több szavazatra szert tenni, hanem a barbárság és a történelem átírása fog eluralkodni, hogyha elnézést akarnak kérni, hát kérjenek elnézést, hogyha a gyarmati múlt miatt akar akarják ezt megtenni, tegyék meg, de ne pazarolják el a mi időnket, és ne várják el tőlünk, hogy mi olyan valamiért kérjünk elnézést, amihez semmi közünk. Bulgáriának ehhez semmi köze, Bulgária nem alázott meg senkit, Bulgária nem volt gyarmati nagyhatalom, és mi bolgárok erősek vagyunk, határozottak vagyunk, és nem engedünk a barbároknak, küzdünk a saját hazánkért, a saját kultúránként, a saját családjainkért. Ezt tesszük. Úgyhogy mindenkinek sok sikert kívánok, hogy próbálja megvédeni az Amazonas őserdőt. Hát, mit mondjak? bolygó e, méretű vitáról van szó, hát majd a legközelebb, ha egy ilyen nagyon fontos téma kerül elő, hogy ha még több szélmal, szélmalomra lesz, vagy szélerőműre lesz szükség az EU-ban, hát én is ide fogok akkor jönni, és részt veszek a vitában. zászoló Házsekám képviselőasszony az Egységes Európai Baloldal képviseletében. Öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Nem olyan régen a világ még megbotránkozott, amikor láttuk a képeket az Amazonas térségében az erdőtüzekről. Ezek most a koronavírus miatt egy kicsit háttérbe szorultak, de a probléma folytatódik, sőt súlyosbodott. Az Amazonas őserdő a biodiverzitás szempontjából kulcsfontosságú, az éghajlat, illetve az ott élő élővilág miatt is. Az Európai Unió szemelátára pusztítják el és írtják az Amazonas erdőt, arról nem is beszélve, hogy nagyon súlyosan sértik az emberi jogokat. Mindez azért, hogy csillapítsuk éhségünket, és olcsó állat eledelt tudjunk importálni több százezer tonna marhahúst importálunk például Dél-Amerikából, és hogyha a Mercosur megállapodást aláírják, akkor az import még nagyobb méreteket ölt. Ha az Amazonas térségét szeretnénk megmenteni és a biodiverzitást garantálni, akkor ezzel fel kell hagynunk. Biztos úr, a biodiverzitásról szóló stratégiája nem lehet sikeres, hogyha ezzel egyidejűleg a kollégái a mezőgazdasági és kereskedelmi politikát a régi módon folytatják. Hogyha igent mondanak egy klímapolitikára és biodiverzitásról szóló politikára, akkor kész kell, hogy legyen arra is, hogy nemet mondjon a pusztító kereskedelmi megállapodásokra, amelynek keretében például a Mercosur országaiból, országaiból szóját importálunk, és ártunk az állattenyésztésnek, akkor ebben a tekintetben is nemet kell mondani, ugyanis kevesebb húst tenni nem csak az Amazonas számára jobb, hanem az állatvédelem szempontjából is. Ami pedig az állatvédelmet illeti, most tehetnénk valamit ennek érdekében. Kérem a kollégáinkat, hogy hozzunk létre egy vizsgáló bizottságot az állatszállítások megvizsgálása érdekében, hogy ennek a gyakorlatnak véget és a következő hozzászóló független képviselőként évi képviselőtársunk. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy civil szervezet felmérése bemutatta, hogy az illegális erdőírtás az Amazonas őserdőben az állattenyésztéshez vezet, amit aztán ezek az állatok mennek a vágóhídra. 6000 négyzetkilométernyi területet írtottak ki, több futballpályának felelez meg. A Greenpeace is vizsgálja a helyzetet, és azt mondják, hogy az európai fogyasztók a felelősek gyakorlatilag a globális erdőítás 10%-áért, és tisztában is vannak ezzel, hogy ilyen értékes erdők kiírtásához vezet az ő fogyasztásuk, nem tudom. Sajnálom, hogy a bizottság nem tudja garantálni azt, hogy az európai piacra bekerülő termékek ne kapcsolódjanak az erdőírtáshoz. És közben kereskedelmi tárgyalásokat folytat, ugye a Mercosur esetében figyelmen kívül hagyták a jogi kötelezettségeket társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi jogsértéseket okozott ez, és még emberi jogsértéseket is. Úgyhogy a bizottságtól várjuk, hogy mondja meg, hogy konkrétan mit kíván tenni az ökoszisztémák tönkretételéért a kereskedelmi megállapodásokban is. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Járubász képviselőtársunk az Európai Néppártól. Öné a szó pani przewodnicząca! szanowni państwo! wylesianie amazonii jest stałym punktem. köszönöm elnök asszony kedves kollégák! az erdőirtás amazóniában többször volt már a napirenden, szeptemberben is beszéltünk erről, beszéltünk arról, hogy hogyan lehet leállítani az erdőtüzeket. Ezeket az erdőket nem véletlenül hívják a világ tüdejének. Ezzel egy időben látjuk, hogy zajlanak a Mercosur megállapodás előkészületei, diplomáciai erőfeszítések történnek annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljanak az érintett országokra, hogy tartsák be a Párizsi megállapodást. Biztos biztos úr, önnek igaza volt akkor, amikor azt mondta, hogy az erdőírtás megállítása az nagyon fontos, és nagyon is megfelel a biodiversitás illetve a a zöld alkú vagy zöld megállapodás stratégiánknak. Amennyiben Európa versenyképes akar maradni, akkor elvárásokkal kell fordulni a kereskedelmi partnerei felé, például klímacélokkal, fenntarthatósági célokkal kell őket megközelíteni. A kereskedelmi megállapodás egy dolog, de aztán a határon kell a szén kibocsátási viszonyokat is rendezni. Emellett megfelelő élelmiszerbiztonsági és állatjóléti intézkedésekre is szükség van azokban a megállapodásokban, hiszen ezek a, meg, ezek a kötelezettségek terhelik a lengyel vagy a francia gazdákat. Tehát megállapodásra igent mondok, de tisztességtelen versenyre nem és nem szabad alásni az egészségünket sem, ne legyen eh, igazolatlan élelmiszer az európai. Zászoló Delara Bulukárt az SND képviseletében. Öné a szó. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Kommissar. Köszönöm szépen, biztos úr, tisztelt eh, kollégák! A brazil eh, Amazonas északi részében él az Itunai közösség, az ő területük védelem, védelmet élvez elméletileg, ugyan, ugyanis valójában egyre több az aranyásó állattenyésztő, szójatenyésztő, aki behatol ebbe a térségbe amely 2019-ben a leginkább sújtott őshonos terület volt Brazíliában. A Bolsonaro kormány különböző törvényeket kíván hozni a földszerzések megkönnyítése érdekében, és emiatt alig ha reménykedhetünk a helyzet javulásában. Ez egy szociális és egyben ökológiai katasztrófa is, hiszen az Amazonas térsége a legjelentősebb a biodiverzitás szempontjából, és most ez pusztul el. Ugyanakkor ez nem egy, Európa, nem egy brazil probléma, Európa is felelős. Ugyanis az erdő pusztítás 10%-a Európában figyelhető meg, és ami fogy fogyasztásunknak tulajdonítható, többek között a szójának és a kaucsuknak. Sok vállalat tisztában van ezzel a problémával, és megpróbál fenntarthatóban termelni, de vannak olyanok, amelyek továbbra is erdőket pusztítanak, és ezáltal nagy előnyökre tesznek szert. Erre a problémára megoldást kell találnunk. Ezen a héten egy jelentéstervezetet dolgoztam ki ebben a témában, és ebben azt követelem, hogy a vállalatok, amelyek kockázati, kockázatos termékeket kívánnak az európai piacon elhelyezni, tájékoztassanak arról is, hogy milyen körülmények között került sor ezek előállítására. Arra kötelezzük a vállalók, vállalatokat, hogy az ő termékeik ne járuljanak hozzá az ökoszisztéma pusztításához, az emberi jogok megsértéséhez és az írtáshoz. Az EU közösség is élvezhetné ezt a helyzetet, ha kevésbé jel lennének jelen Európában olyan termékek, amelyek az erdőírtásból származnak, amikor ők ezt nem is hagyták jóvá. Ez a közösség ugyanis nem számíthat arra, hogy a jogbiztonságot az ő kormányuk fogja garantálni, támogatja őket a földszerzéssel és a természet pusztításával szemben. Nagyon sok országban gyenge a jogrend, vagy ahol nincs is politikai szándék, mint Brazíliában. Éppen ezért hozzáférést kell kapjanak az európai bíróságokhoz az olyan európai vállalatok, amelyek, amelyek a kellő gondosságot nem tartják be, el kell, hogy számoljanak, és bíróság elé kell kerüljenek. A brazil erdők lehet, hogy messzinek tűnnek, és az ott élő közösségek is, de az ő jólétük, az ő fennmaradásuk az itt található termékektől függ. Az emberi jogok megsértése nem összeegyeztethető az európai termékekkel. Oldjuk meg ezt a problémát. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Stefan Uta képviselőtársunk a Rinyó képviseletében öné a szó. Köszönöm szépen. Ce diferențiază liderii extraordinari de cei slabi într-o perioadă atât de Köszönöm. Van, mi a különbség a jó és a rossz vezető között egy válság idején? Valójában a prioritások határozzák azt meg, eh, hogy hosszú távú érdekeket néz, vagy pedig egy kis csoportnak a rövid távú érdekeit. A azok a, veszély, azok a vezetők, akik veszélyeztetik a polgárok életét, úgy gondolják, és különböző összeesküvés elméletekben hisznek, impulzív döntéseket hoznak. Ilyen Bolsonaro is. Miközben a braziliok elveszítik a jövőjüket, hiszen naponta ezre halnak meg a Covid miatt, Bolsonaro egy kisüzleti csoport érdekeit figyeli, eh, üzletemberek eh, szűk csoportjáit, eh, és semmiképp nem figyel oda a bolygó érdekeire, vagy a brazil emberek érdekeire, vagy az Amazonas érdekeire. Az Amazoniában egy katasztrófát látunk az erdőtüzek formájában is. Láttuk már égni az erdőt amennyiben Brazília nem hoz új törvényeket, és továbbra is megadja a földfoglalási jogokat azoknak, akik illegálisan foglalnak földet, visszafordíthatatlan a folyamat. A nagy része az erdőszerződésnek illegális volt Brazíliában Ez alatt, amíg itt beszélek, 6 hektár tűnt el Brazíliában. Itt is beszélnünk kell erről a problémáról. Ez nem csak brazil kérdés, vannak kis erdők Európában is. Meg kell találnunk a megáldást, amíg még nem késő. Köszönöm szépen. Kampa Manózi képviselőtársam, öné a szó az identitás és demokrácia képviseletében. Grazie, Presidente. Be, come... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ugyanúgy, ahogy mindenki más, én is hazatérek majd, a városomban találkozom polgármesterekkel, vállalkozókkal, és megkérdezik tőlem, hogy Márkó, miről beszéltetek Brüsszelben? Beszéltetek arról, hogy hogyan segítsük, segítsétek a vállalkozásainkat a válságból való kilábaláshoz, és erre azt mondom, hogy hát az egész délelőttöt az Amazonas őserdő témájára fordítottul, fordítottuk. De beszéltetek Kína nagyarányú földszerzéséről? Nem, nem, bolsonaro beszéltünk. Hát persze ez a parlament nagyon sok időt fordít arra, hogy kritizálja a világ konzervatív vezetőit. Láttuk például, hogy mondjuk mi történt Trumpal az elmúlt években, de akár még az Európai Unión belüli legitim kormányokat is kritizálják, és Lengyelországról és Magyarországról beszélek itt, és ma ugyanígy beszélnek Bolsonaróról, és azt mondják, hogy mintha ez a kormány lenne a felelős az Amazonasszal kapcsolatos problémákért, pedig ugye nyilván hát az rendben van, hogy nehézségekbe ütközött, a válság, vírusválság kezelése kapcsán is nehézségekbe küzdött. Ó, hát előjön itt a gyarmati múlt, de hát mit képzelünk mi magunkról, európaiak, hogy mi aztán kereskedelmi megállapodásokat kötünk másokkal? akik, és nekünk vannak sokkal alacsonyabb keres, környezetvédelmi normáink, mint más országoknak. Hát én ugye komolyan kritizálom a Mercosur megállapodást is, ami szerencsére majd lejár eh, a dél-amerikaiak szempontjából is ez egy olyan kereskedelmi modellt képvisel, amely már idejét múlta, de mit mond a bizottság? Nem, nem, mi folytatjuk a munkát a kritikák ellenére, mintha mi sem történt volna. Hát igen, ez a kétarcúság, hm, nem is tudom, legitim, hogy ebben a parlamentben erről beszélünk, és mondjuk esetleg ez sajnálatos, vénjátszom itt a rossz szerepét, ebben a parlamentben, de el kell mondani, hogy ez a magatartás mindenkinek rossz, az állampolgároknak is, és ők figyelnek arra, hogy mi mit csinálunk. Köszönöm. Köszönöm szépen következő hozzászóló brickman képviselőtársunk a zöldek képviseletében öné a szó. minden nap bolsonaro további pusztítást végez e egy el törvényeket nyújt be amelyek nem védik meg az erdőt, és ellene vannak az ott lakók érdekeinek. A brit szupermarketek bolykottal fenyegetik a brazil, feladat, a brazil termékeket, a bizottság pedig tagadja a megállapodás hatásait a kereskedelmi főigazgatóság minimalizálja annak hátrányait. Ön itt ismételte, eh, biztos úr, hogy továbbra is a klímacélokat szolgálják. Én nem látom azt a zöld diplomáciát, amely a kereskedelmi politika keretében között meg kell, hogy valósuljon. Ami a zöld megállapodást illeti, eh, ennek érdekében a bizottságnak követelnie kell, hogy eh, a társadalmi felelősségvállalás elterjedjen a vállalatok között, e, illetve odafigyeljenek a fenntartható fejlődésre, e, és nyilvánvaló, hogy a Mercosur nem felel meg a társadalmi céloknak. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Lundgren képviselőtársunk az ICR-tól. Köszönöm szépen. 2000 2019 májusában ...739 ezer hektárnyi őserdő tűnt el, és ez, ez a 739 hektár megfelel két futballpálya területének. Ez az, amit állandóan látunk a műholdas felvételeken. kal nőtt az erdőírtás mértéke annak érdekében, hogy több földterületet biztosítsanak a mezőgazdaság számára. Ez pedig valóban és gyorsan történik, az esőerdő folyamatosan eltűnik. 2020 első hónapjaiban 55%-kal nőtt az erdőírtás mértéke a korábbi évhez képest több mint 1200 négyzetkilométernyi erdő szűnt meg, ami Göteborg területének két és félszerese. Ebben az évben már egy ekkora terület tűnt el, és ez a legnagyobb mérték, mióta a felvételek, a mérések elkezdődtek 2015 óta. Ennek az oka természetesen az, hogy az emberek földterületeket szeretnének, hogy több pálmaolajat termesztenek, amit aztán mi használunk fel itt Európában, és ezért így mi is hozzájárulunk az erdőírtáshoz. Arról beszélünk, hogy környezetbarát üzemanyagokat szeretnénk a járműveink számára, ez pedig még nagyobb mennyiségű pálmaolajat tesz szükségessé, vagyis még nagyobb földterületre van szükség az Amazonas térségében, több környezetbarát üzemanyag a repülőgépek számára, szintén növelni fogja az igényelt pálmaolaj mennyiségét. Ezek a döntések, amelyek megszülettek, az emberek nem igazán értik, hogy mi indokolta ezeket a döntéseket. Büszkék vagyunk a környezetbarát tömegközlekedésre Svédországban, de ez nem környezetbarát egyáltalán. Az igazság az, hogy nagyon is hozzájárul az erdőírtáshoz az Amazonas térségében. Tehát míg mi Svédországban büszkék vagyunk a környezetbarát tömegközlekedésünkre, addig az Amazonász fokozatosan eltűnik, és az őshonos népek szörnyű gonddal küzdenek. Ezért felül kell vizsgálnunk az egész erdészeti stratégiánkat az Unióban, hiszen katasztrofális. Az a tény, hogy egyre több és több pálmaolajra van szükségünk a bioüzemanyagok miatt, ez az Amazonas pusztításához fog vezetni, ami a bolygó tüdeje. Következő hozzászóló Matthias képviselőtársunk, a GUE-tól képviselőasszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amit az Amazonas térségében tapasztalunk, az egy előre bejelentett tragédia. Ez egy támadás a környezet és az ott élő őshonos népek ellen. Először elfoglalják a földjeiket, aztán a COVID-19 is őket sújtja. Brazíliában az elnök Jair Bolsonaro ő támogatja ezeket a fellépéseket, amelyek bűnöző jellegűek. Egy olyan országról van szó, ahol maga az elnök az a nép ellen ágál, az őshonos népek ellen cselekszik az Amazonas védelme ellen. A biztos úr azt mondta, hogy szeretnénk a védelmet, akár az Amazonas és az emberi jogok védelmét is támogatjuk, ugyanakkor az Európai Unió folytatja a Mercosur megállapodás tárgyalását, és ebben a folyamatban nyomást kell gyakorolni azért, hogy betartsák az emberi jogok védelmét. De legyünk őszinték ez eh, a megállapodás, a megállapodás tárgyalása nagyon hosszú ideje tart, de nem látunk előrelépést. Sőt, a brazil hatóságok eh, fellépése éppen eh, ellentétes, ugyanis minél közelebb kerül a megállapodás, annál inkább pusztítják az esőerdőket és támadják az őshonos népeket. Ezért az Európai Bizottságtól azt szeretném kérdezni, hogy hol van itt a brazil nép hangja amely ugye az amazonaszi tüd, a bolygó tüdeje, hol van az őshonos népek véleménye. Ezeket a népeket kell támogatnunk, nem a multinacionális vállalatokat. Nem. Következő hozzászóló Spiráki képviselő asszony az Európai Néppártból. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε Σιγκεβίτσιους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η... Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, kedves kollégák! az Amazonas őserdő tönkretételéről szóló képek, ezt mutató képek bent vannak a, az európaiak emlékezetében. Hatalmas a pusztítás. A brazil kormány ezzel a az új törvényel a földszerzésről, a szójatermelést lehetővé téve, vagy az állattenyésztést erősítve gyakorlatilag tönkreteszi az őserdőt, a az őserdőt kihasználják ezeknek a termékeknek az előállítására, és nekünk itt az Európai Unióban kötelezettségünk, hogy fellépjünk, megoldást találjunk itt az egységes piacon, meglegyenek a feltételek, amelyeket mi szabunk, hogy ne lehessen olyan termékeket behozni ide, ahol nem tartják figyelembe, amelyek előállításánál nem tartják figyelembe, veszik figyelembe ezeket a szabályokat a párizsi megállapodás